Il presidente. Az, el, az elnök, köszönöm. Buongiorno. Jó napot kívánok, tisztelt kollégák! Folytatjuk az ülést. Egy rövid információ következik. A szabályzat szerint szankcióval élünk Johannis Lagos ellen, mert január 29-én megzavarta az ülés rendjét. Sértő nyelvezetet használt, és ellenszegült az ászlókra vonatkozó szabálynak, ezért hét nap napi díj megvonásban részesítem illetve részlegesen, ideiglenesen megvonom tőle négy egymást követő napra a részvétel jogát a parlamenti tevékenységekben a mai naptól kezdődően. E, mai napon tájékoztattuk az érdekültet, e, és e, neki joga van az elnöki hivatalnál a szabályok értelmében fellebbezéssel élni. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét kiosztottuk, nincsen ezzel kapcsolatban megjegyzés, ugye? Ha nincs, akkor ezt elfogadtuk. Most Mavrides úr jelentése következik. Az Európai Központi Bank 2018 évi éves jelentéséről, Kostas Mavrides úr jelentése. Hamarosan megadom neki a szót, de előtte Legárd asszonyt szeretném üdvözölni itt a teremben, csak úgy, mint Dobrovskis eh, alelnököt, Mavrides úr önéhez. Köszönöm, elnök úr. Rektor rátérek a jelentésre. Ez a jelentés tükrözi, hogy mennyire jó a kapcsolat az Európai Központi Bank és az Európai Parlament között eh, egy ilyen jelentés a legfontosabb eszköze annak, hogy az LKB politikája kapcsolatban kifejezik a véleményünket az árstabilitás fenntartása érdekében, az eurozóna gazdaságának támogatása érdekében, és ez magasabb szintű magas gazdasági konvergenciához vezethet. Nagyon fontos az időzítés is, hiszen ez a jelentés, az első jelentés eh, az új legislatúra eh, mandátum alatt, az új eh, LKB elnök vezetésével, és ahogy az elnök is mondta, nagyon örülünk, hogy Lagarde asszony megjelent ma köztünk körünkben. A jelenlegi LKB politikák áttekintésére szól a jelentés, a jövőbeni monetáros politikáról szól, a klímaváltozás elleni lépésekről, és arról, hogy hogyan lehet az euró számára egy erősebb globális politikát kialakítani, szerepet kialakítani. 2018-ra megy vissza a történet, amikor az eurogazdaságok tekintetében különösen fontos volt az a szempontjából is az Európai Központi Bank politikáinak. Ezek hozzájárultak ahhoz, hogy a gazdasági válságból ki tudjunk lábalni, nagyon sok finanszírozási lehetőséget, körülményt javított, és számos eszköz kategória esetében javult a helyzet. A negatív kamatlábak lehetőségeket nyújtanak a fogyasztók, a cégek és akár a KKV számára is, a e, munkavállalók és általában a hitelfelvők számára, hogy kedvező körülmények között e, tevékenykedjenek alacsonyabb e, hitelkamatok mellett. Ugyanakkor fontos, hogy az LKB folyamatosan figyelemmel legyen arra, hogy milyen kockázatok jellemzik a tevékenységét, hogyan érintetik mindezek a, a, ez, a, ez a kamat környezet például a nyugdíj alapokat, a mai dolgozók jövőjét. Úgy gondolom, hogy az eurós térség a válságból ki lábalás szakaszát követően egy kicsit lassulásnak indult, 1,1%-os bővüléssel. Fel kell, kell ismernünk, hogy a fenntartható növekedést nem lehet csak monetáris politikával megteremteni. Fontos adópolitikára van szükség, megfelelő, pontosan kidolgozott adópolitikára ezért Lagarde asszony nyilatkozatára hivatkoznék, amely szerint a jelenlegi rendszer átgondolása ismét aktuális, ezért nyilvános konzultációt, egyeztetést kell indítani a parlament részvételével. Ebben a jelentésben az is felvetjük, hogy az Európai Központi Bankok eh, szervezetének, rendszerének szakértői csoportja, csoportja felhívta a figyelmet arra, hogy a bérek növekedése, illetve a munkaerőpiaci eh, eh, válságból való kilábalás között van egyfajta szakadék, 6,2 százalékos volt a munkanélküliség az EU-ban ez a lehető legalacsonyabb hosszú idő óta, ugyanakkor eh, ez eh, nem tükröződik a bérek növekedésében. Az eurózóna eh, és az euró szerepének erősítéséhez a megfelelő feltételekre és struktúrákra van szükség. Többek között el kell mélyíteni az Európai Monetáris Uniót, be kell fejezni, ki kell teljesíteni a banki uniót az Európai Betétbiztosítási Eszköz segítségével különösen hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy küzdenünk kell a klímaváltozás ellen, és meg kell valósítanunk a Párizsi megállapodásban vállalt feladatainkat. Ennek tükröződnie kell abban is, ahogyan megvalósítjuk a környezetvédelmi, a szociális és az általános kormányzási tevékenységeinket. E tekintetben el kell tekinteni az LKB politikáit is, a brexit kapcsolatban, a kriptovalutákkal kapcsolatban, Eh, a kriptovalutákban fölhalmozott vagyonokkal kapcsolatban, eh, a eh, kis, közép és kkv tekintetében, annak a tekintetében, hogy ezek a kkv hogyan férnek hozzá a hitelekhez, és így tovább. Üdvözöljük azt, hogy a Mária Drági elnök vezetése alatt az Európai Központi Bank elszámoltathatóbbá vált, és ez a tendencia ez folytatódik Legrand asszony szerepvállása mellett is. Fontos, hogy a monetáros politikákat kommunikálni is tudjuk az európai polgárok felé, meg kell érteniük, hogy ezeknek a politikának mi a kihatása az ő életükre. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi árnyékjelentéstevőnek az együttműködő és konstruktív szerepvállalásokért, és meggyőződésem nekem is személy szerint, hogy az Európai Parlament és az Európai Központi Bank Közös cél tűzött ki magának, ez volt személyesen és elsődleges célom, nevezetesen, hogy javítsuk az európai polgárok életét, a valós gazdasági konvergenciát, erősítsek meg az EU szerepét, hiszen az EU a közös otthonunk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Mavrides előadó úrnak, és akkor most megadom a szót a Központi Bank elnökének, Lagarde asszonynak. Grazie mille, signor President. Köszönöm, elnök úr. Monsieur le Président, Monsieur le... Elnök úr, bizottság alelnök ura, Mavrides előadó úr, tisztelt képviselők. Én nagy örömmel veszek itt részt most első alkalommal egy plenáris ülésen, és beszélek az EKB éves jelentéséről, 2018 évre vonatkozó jelentésről. Az elszámoltathatóság és a függetlenség az érme két oldala, az egyik nem létezhet a másik nélkül. Ezért eh, fontos az, hogy az EKB jó kapcsolatot tartson fenn az Európai Parlamenttel. Az EKB éves jelentése fontos eleme ennek a kapcsolatnak, és az ehhez kapcsolódó parlamenti állásfoglalás, valamint visszajelzés eh, a jó párbeszéd jele. Az EKB-nál szinte pontosan száz nappal ezelőtt kezdtem el dolgozni, és nagy érdeklődéssel olvastam a, az állásfoglalást, ami különösen nagy hatást tett rám, az az, hogy hasonlóképpen értékeljük a kihívásokat. Ez a jelentésben is úgy láttam, illetve most meghallgatva az előadót is úgy érzem. A kihívások egyetemes volta, illetve a párbeszéd szükségessége is teljesen nyilvánvaló. Itt most két aggodalomra szeretnék koncentrálni, amelyek az állásfoglalásban is megjelennek. Az első a jelenlegi gazdasági környezetben a monetáris politika szerepe, a másik pedig a strukturális kihívások, amelyekkel az euró gazdaság, eurózóna gazdaságai szembenéznek az eurozóna növekedése lassul 2018 eleje óta a globális bizonytalanságok, illetve a gyengülő nemzetközi kereskedelem miatt. A gyenge növekedés lefelé nyomja az inflációt, az infláció ezért alacsonyabb, mint a középtávú inflációs célunk. Az EKB igazgató tanácsa határozottan lépett fel annak érdekében, hogy elérjük azt az árstabilitást, amely az EKB-t létrehozó szerződés központi eleme. 2014 óta az EKB monetáris politikája négy alapra épült 2014 óta. Először is egy negatív szakpolitikai ráta, eszközvásárlások, előzetes útmutatás, illetve célzott eh, hitelezési műveletek. Ezek az intézkedések eh, megfelelő, eh, kedvező hitelezési környezetet teremtettek, hozzájárultak a hazai gazdaságok ellenálló képességének, és megóvták az ellenszéltől az eurozóna gazdaságát. A szakpolitikai ösztönzésünk támogatta a növekedést, ez munkahelyteremtéshez vezetett, illetve az eurozóna munkavállalói körében a béremelkedéshez is vezetett. Ahogy ön is mondta, előadó úr, a 7,4%-os eurozóna munkanélküliség 2008 óta a legalacsonyabb. Ön említette a béreket is. A bérek 2,5 százalékkal növekedtek átlagosan 2019 első három negyedévében, ami jelentősen megelőzi, meghaladja a sok éves átlagot. 2,5%-ról van tehát szó. A monetáris politika azonban nem csak az egyetlen gazdaságpolitika. A minél hosszabb ideig vannak meg ezek a laza intézkedések, annál nagyobb a kockázata a mellékhatásoknak. Teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy az alacsony kamat környezet a az eszközértékeléshez, a megtakarításokhoz, a kockázatvállaláshoz, e, illetve e, az ingatlanvásárlásra is jelentős hatással van. E, nem szeretnénk, hogy a negatív hatások fölébe kerekedjenek a pozitív hatásoknak, amelyek ugye a munkahelyteremtés, illetve a bérnövekedés. Ez a gondolkodás állt a mögött, hogy az igazgató tanács egy új rendszert vezetett be a bankoknak, a központi banknál elhelyezett betéti állományára, ez a híres két rétegű rendszer, más szakpolitikai intézkedések, fiskális intézkedések eh, is szerepet kell, hogy játszanak a gazdaságpolitikában. Ezek a politikák a termelékenység növekedését szolgálhatják, illetve a növekedési potenciált javíthatják, és ezzel alátámaszthatják a mi intézkedéseinket. Amikor a kamatlábak alacsonyak, akkor a költségvetési politika igen hatékony tud lenni, hiszen támogathatja a növekedés lendületét az eurozónán belül, amely az ár árnyomást eredményez, és magasabb kamatokat hozhat. Az európai zöld kezdeményezés, zöld megállapodás szintén hozzájárulhat ehhez a dinamikához azzal, hogy fenntarthatóbb és gyorsabb növekedést teremt. Az Európai Parlament éves jelentésről szóló állásfoglalás tervezete három strukturális fejleményről számol be az EKB működés területén. Az első a digitalizáció, a második a klímaváltozás, a harmadik pedig a gazdasági és pénzügyi, a gazdasági és monetáris unió intézményi rendszere, intézményes kerete. Én ezzel a három kívással foglalkoznék még a rendelkezésemre álló időben. A digitalizáció az nem egy európai jelenség, egy globális jelenségről van szó, ez nem fog megvárni bennünket, hogy felkészüljünk rá, mégis hatással lesz ránk, akár készen állunk, akár nem. Ezért a lehető legjobban fel kell készülnünk mindenre. Ebben eh, a szellemben eh, értékeli a technológiai fejleményeket, az LKB például a fizetési szolgáltatásokra eh, gyakorolt hatást, és az ilyen innovációkat a központi bank támogatja. Ennek érdekében egy eurorendszer munkacsoportot állítottunk fel, amelynek feladata a különböző digitális pénznemek elterjedésének tanulmányozására, és annak tanulmányozására, hogy a gyakorlatban ezek hogyan működne. A központi bank digitális pénzneme szeretnénk, hogyha megfelelően működne, és alátámasztaná a célját az EKB működésének. Öt másik központi bankkal, illetve az elszám, nemzetközi elszámoló bankkal megosztjuk a tapasztalatot, ebben a vonatkozásban, és az ilyen digitális E, eszközök határon átnyúló elterjedését is e, értékeljük. E, jobban oda kell figyelni a klímaváltozásra, nem csak azért, mert érintettek vagyunk, mint polgárok, Eh, hanem azért is, mert a klímaváltozás is változtatja, befolyásolja azt a környezetet, amelyben az EKB-nak működnie kell. Éppen ezért figyelembe kell venni a központi bank tevékenysége során is a klímaváltozást. Az EKB már elkezdte ezt a munkát először is Mindent megteszünk annak érdekében, hogy növeljük a tudásunkat a klímaváltozás gazdasági hatásával kapcsolatban, és arra is odafigyelünk, hogy a modelljeinkben és az előrejelzéseinkben ezt a tudást egyre jobban figyelemre vegyük, figyelembe vegyük. A pénzügyi stabilitási feladataiból kifolyólag a rendszer kockázatokat is értékeljük, valamint odafigyelünk a szénsemleges gazdaságra való átmenetre. Ez alapvetően arról szól, hogy a klíma kockázatoknak mennyire tud ellenállni az európai bankrendszer. Az EKB mindent megtesz annak érdekében, hogy a saját befektetési döntéseit a párizsi megállapodásnak rendelje alá. Ez például a saját nyugdíj alapunknál így van, eh, amikor is átálltunk egy alacsony szén összetételű indexre, a stratégiai felülvizsgálat, amelyet az EKB kormányzó tanácsa indította múlt hónapban, szintén figyelembe veszi azt, hogy hogyan fogja befolyásolni a digitalizáció a klímaváltozás és egyéb fejlemények azt a környezetet, amelyben a monetáris politikának működnie kell. A stratégiai felülvizsgálat minden szakpolitikai részkérdést figyelembe fog venni. Arra fogunk odafigyelni, hogy az EKB árstabilitási mandátumát hogyan tudjuk teljesíteni minden polgár hasznára. Éppen ezért lesz konzultáció, a nyitott konzultáció, és odafigyelünk az elhangzott érvekre. Együtt fogunk működni önökkel is ebben a parlamentben, különösen azokkal, akik ezekkel az ügyekkel hivatásszerűen foglalkoznak. Eddig az LKB-re koncentráltam, de el kell ismerni azt is, hogy a digitalizáció és a klímaváltozás azok egyetemes események, amelyek mindenkit befolyásolni fognak a világon. Európának azonban lehetősége van arra, hogy urává váljon ezeknek a kihívásoknak, verseny ösztönzőkkel az egységes piac a modernizációban komoly eredményeket érhet el. Európa kihasználhatja ezt a potenciált, és kialakíthat megfizethető, eh, fenntartható eh, válaszokat ezekre a kihívásokra. Egy eh, fontos válasz a a jelenségekre a gazdaság és monetáris unió, ezt sem szabad elfelejteni. Az Európai Unió társjogalkotóként rendkívül komoly szerepet fog ebben játszani. Az elmúlt években az eurozóna eh, jelentős változáson ment át de ahogy önök is tudják, vannak még hiányzó elemek, vagy legalábbis befejezetlen elemek, amelyek megakadályozzák, hogy kifejtse teljes hatását. Éppen ezért az EKB eddig is és ezután is érvelni fog egy teljesebb Európai Monetáris Unió mellett, gazdasági és monetáris unió mellett és most itt röviden emlékeztetném önöket arra, hogy ez mit jelentene. Ez egy teljes bankunió, amely közös betétbiztosítási rendszer tartalmaz, egy valódi tőkepiaci unió, amely az innovatív, produktív tőke felhasználást ösztözi, és közös védelmet jelent olyan esetekre, amikor az eurozónát sokkok érik egy ellenállóbb gazdaság és monetáris unió nem csak az életszínvonal fenntartásában játszana szerepet, hanem Európa befolyását is fenntartaná a világban, az eurót ugyanis vonzóbbá tenné szerte a világon. Azzal fejezném be, hogy felhívom a figyelmet a kihívások közös természetére. Amit eddig mondtam, ahhoz arra van szükség, hogy minden érdekelt végezze el a saját munkáját az európai polgárok érdekében. Ide tartozik az EKB munkája, amely saját felhatalmazásán belül kész eljátszani ezt a szerepet, hiszen ezek az univerzális eh, kihívások magukban foglalják annak szükségességét, hogy az EKB és az Európai Parlament folytassa a párbeszédet, ezért is eh, állok nagy érdeklődéssel a ma délutáni vita elé. Köszönöm. Köszönöm. Lagarde asszony, és akkor most Dombrovskis eh, alelnök úrnak adom meg a szót. Uh, tisztelt Európai Parlament elnök úr, tisztelt EKB elnök asszony, tisztelt képviselők! Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és önökkel, Krisztin Lagarde asszonyal egyetemben megvitathatom az Európai Központi Bank 2018-as jelentését. Véletlen, hogy a az éves, hogy január 23-án indították el az EKP EKB stratégiai jelentését is, és köszönöm Kostas Novrides jelentéstevő úrnak, valamint az EKON szakbizottságnak a munkáját. A bizottság általában véve egyetért a jelentés vonalával az EKB kötelező jellegű függetlensége rendkívül fontos az ástabilitás és a gazdasági stabilitás megre, megőrzése szempontjából, valamint a politikai függetlenség és a demokratikus átláthatóság is, elszámoltathatóság is egyformán fontos a ö, fenntartható növekedést és az árstabilitást úgy is ö, támogatnunk kell, hogy strukturális reformokat, illetve megfelelően irányított fiskális politikát folytatunk. Ez az európai szám, gazdaság számára azért is fontos, mert a gazdaság most eh, egy kicsit eh, csökkenő növekedést mutat, strukturális változás, változások, bizonytalanság jelentkezik többek között a kereskedelmi politikák területén is. A bizottság számára fontos pontok közül említek néhányat. Először is a klíma semleges politika, valamint a zöldítés területén. A zöldítés politikája ki fogja használni a szabályozás és a szabványosítás lehetőségeit, a nemzeti reformokat, illetve a szociális, valamint a nemzetközi partnerekkel folytatott tár, párbeszéd lehetőségét. Ebből a szempontból egyetértünk az AKB-vel abban, hogy a klímaváltozás az euróövezetre nézve sok rendszerszerű, rendszer szintű problémát is tud okozni. A fenntartható pénzügyi stratégia ősszel kerül majd kialakításra, ahol befoglaljuk majd azt is, hogy a pénzügyi rendszerünkbe hogy tudjuk befoglalni a e, klímaváltozási elleni harcot, illetve a zöld kötvények e, szerepét is meg fogjuk teremteni, amelyek támogatják a fenntartható befektetést. Az új irányító, irányítási keret, illetve a felülvizsgálat is meg fogja majd vizsgálni, hogy a kulcs, kulcsfontosságú célkisztűzéseket hogy tudjuk megvalósítani. Az adós, adósságok stabilitásait fontos, és a, azt is üdvözöljük, hogy a tőkepiaci unió, valamint a bankunió kiteljesítését célozza meg az LKP, különösen a betétbiztosítási rendszer felállításával. Ezek Európa számára nagyon fontosak, és azt is üdvözöljük, hogy a parlament itt bevonása fog kerülni ugyanúgy, ahogy minden más érdekelt fél is. A kríziskezelés, illetve más kereteken belül is fontos, hogy előrelépést érjünk el. A harmadik nagyon fontos kérdés, a kriptoeszközök kérdése. Köszönöm az LKB-t, hogy a fizetési infrastruktúrákkal ennyit foglalkozott. Nagyon fontos, hogy Európa számára ez a helyzet is stabil legyen, és az LKB, valamint a köz, más központi bankok is sokat foglalkoznak a digitális valuták szerepével, annak érdekében, hogy gyorsabb, hatékonyabb és olcsóbb fizetési lehetőségek alakuljanak ki. Remélem, hogy gyümölcsöző Gyümölcsöző lesz a mai vita, és üdvözlöm, hogy az Európai Parlament és az LKP között már az elmúlt években is ilyen konstruktív párbeszéd alakult ki. Köszönöm, most pedig a politikai frakciók eh, álláspontja következik. Kezdjük az Európai Néppárttal. Ferber úr, másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt eh, elnök asszony, eh, alelnök úr, tisztelt kollégáim. Lagarde asszony, beszélhettek németül? Köszönöm szépen. Először is köszönöm azt, hogy eljött ma hozzánk a elnöki minőségében ma először. Ez azt, ígé, azt ígérte, hogy nem csak a pénzügyi stabilitással fog majd foglalkozni az LKB elnökeként, hanem intenzív dialógust fog majd velünk folytatni. Ugye az Európai Parlament véleményére oda fog figyelni, ezért, köszön, ezért köszönet illeti önt. Az önök pénzpolitikai intézkedései e, e, azt eredményezték, hogy a tagállamok most időt nyertek, és ezt ki is kellene, hogy használni, e, ki is kellene, hogy használják új pénzpolitik, új, új monetáris stratégiát alakítottak ki, ezt meg fogják most vitatni. Remélem, hogy a, az ekb n belül folytatott vitát majd megfelelő döntések is követik, és remélem hiszen a pénz, a monetáris politikai stabilitás ebben a nagyon hosszú ideje tartó alacsony kamat át, kamatok által jellemzett időszakban ö, bevonást igényel a mi részünkről is. A digitális valutákkal faks, fa, kapcsolatban azt tudom mondani, hogy inkább az LKB alakítson ki egy digitális valutát, mint hogy azt a Facebook vezesse be. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, alelnök. Először is szeretnék köszönetet mondani Eh, az új szellemiségért, amelyet, eh, eh, amelyet itt most tapasztalhatunk a plenáris teremben. Ugyanakkor még messze vagyunk attól, hogy az intézmény mandátumát teljesítettük volna. A hitelválság fejleményeit tekintve sem elég ütemes a fejlődés, ezért úgy gondolom, hogy az intézmény függetlenségén belül persze hangsúlyoznám, hogy mennyire fontos az, hogy új eszközöket, új politikákat alkalmazzanak és tartsák az inflációs célkitűzést. Másfelől azt is szeretném ajánlani, illetve kérni, hogy kérjen őszinte támogatást az adóügyi oldalról, a partnerektől, intézményi partnerektől, hiszen Eh, itt nem egyszerűen csak egy metodológiai kihívásról van szó, új célküzdések, új eszközök eh, bevonásáról van szó eh, az Európai Központi Bank munkáját, így lehet támogatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Luis Caricano következő felszólaló. Köszönöm szépen. Dorovszki úr, köszönöm, illetve üdvözlöm Lagarde asszonyt. Először is szeretnék köszönetet mondani Mavrides úrnak a kiváló munkájáért, amelyet a jelentésben ben látunk tükröződni. E, valóban attól félünk, hogy a banki unió nem teljesedett még ki. Érdek, hogy a Gramsci úr azt mondta, hogy a bizottság munkaprogramja ebbe az irányba fog e, előre mozdulni, és e, teljes mértékben, nagy mértékben osztjuk az ezzel kapcsolatos megjegyzéseit. Valóban úgy gondoljuk, hogy hogy még mindig az a helyzet, hogy továbbra is a fejünk fölött lebeg Damoklész kartja, bármikor előfordulhat, hogy egy új bank, egy, egy nagy bank megbukik, bebukik, és nem lesz elég ezt, eszközünk arra, hogy ennek a káros következményeit megakadályozzuk. A három pillér közül ugye a második a, a bankmentés, bankszanálási eszköz, ami igazán nem tesz eleget azért, hogy a legtöbb esetben biztonságot nyújtson nekünk. És a harmadik pillére kapcsolatban Lagarde azt maga mondta, hogy gyakorlatilag ez még nem is működik. Tehát úgy gondolom, hogy olyan unióra van szükségünk, amely a bankok és az államok közötti gordiuszi csomagot átvágja egyetlen meccéssel, és úgy gondolom, hogy ehhez a bizottságnak nagyon sok minden e, munkát el kell végeznie. Bátorítjuk is ebben, tiszta vagyunk azzal, hogy ez politikailag nagyon e, nehéz ügy, és a parlament készen áll arra, hogy önök mögé álljon, és Lagarde asszonynak e, a támogatását kérem ebben Dombrovskis úr munkájához. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Gunnar Beck úr kapja meg a szót. Tisztelt jelenlevők, tisztelt elnök asszony, ezzel az éves jelentéssel Mário Drágit ünnepeljük. A, sikerült neki inflációba fordítani a növekedést, és egy csomó pénzt nyomtatott a gazdasági teljesítmény 50%-kal esett, és nyilván Drági használta legnagyobb lelkesedéssel az Európai Uniós jogszabályokat. A pénzügyi krízis az USA-t eléggé erősen érintette az Európai Unióban a kis KKV-ket és a fiatalokat érintette leginkább. 35%-ra emelkedett a fiatalok körében tapasztalt munkanélküliség, és a Németországban az ő idősek gondozása teljes mértékben eltűnt. Drági legelőször is a nagy vagyonnal rendelkezők érdekét képviseli, más, másrészt pedig azokat a kormányokat képviseli, illetve támogatja, akik a különböző, különböző gazdasági helyzeteket saját, saját előnyükre használták ki. Köszönöm, Jákel Lúnász úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. Köszönöm szépen Mavridas úrnak ezt a munkát, köszönöm, hogy összekombinálta az összes frakció véleményét, és az LKB-re, az LKB működésére vonatkozó jövőbeni elképzeléseinket átadta. Lagarde asszony, amikor azt kértük önt, től, hogy hogy be fogja vezetni az LKP a digitális valutát. Azt mondta, hogy nagyon lassan meg fog ez történni. Ez, az a mai felszólása is azt tükrözi, hogy ennek a projektnek a fontosságát valóban megértette. A másik pont, amit szeretnék megemlíteni, talán és újra kellene folytatni a pénzügyi szektor felügyeletéről és ennek struktúrájáról szóló vitát, hiszen ez ö, megfelelő, me, meglehetősen gyenge, és látjuk, hogy nem, nem egészen világos a szerep, szerepek megosztása. Hogyha komolyan gondoljuk, hogy bankunióra és tőkepiacunióra van szükségünk, és ha szeretnénk, hogyha a pénzügyi szektor, és az, a gazdasági infrastruktúra az emberek érdekéért működjön, akkor ezt a vitát tovább kell folytatnunk, és örömmel fogom látni az ön ebben való részvetelét is. Megígérhetjük az Európai Parlament és az Európai Bizottság is segíteni fog majd ebben a munkában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fan Overtfeld úré az szó. Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy az árstabilitás mindig is a fő célja volt az LKB-nak, e és az is marad. Pénzügyi stabilitás nélkül azonban nincs árstabilitás. A pénzügyi stabilitás az előfeltétele az árstabilitásnak. Mégis mit látunk a világban? Nagyon alacsony kamatokat, nagyon gyenge kamatfeltételeket, akvizíciós, jelentős akvizíciós tevékenységet, az árnyékbankolás növekedését, és a teljes elszakadását a valóságtól az értékpapírok értékelésének azt gondolom, hogy ezek a dolgok együtt azt mutatják, hogy jelentős nyomás alatt van a pénzügyi stabilitása, nem hagyományos monetáris politika ehhez hozzájárult, és éppen ezért alapvetően át kellene gondolni. Köszönöm szépen, pápa úr, a Köszönöm, elnök úr. Lagárdasszony, üdvözlöm Önt a plenáris teremben. Domrovszkis úrnak is szól az üdvözletem természetesen. Úgy gondolom, hogy eh, az igazi felelős eh, azért, hogy aggódik a parlament, sajnos eh, nincs jelen Eh, a tanács, a tagállami kormányok szerepe az, amiről nem beszélünk, a banki uniót pedig ők blokkolják, a tanács bonkolja, mert az Európai Központi Bank eh, kér valamit, a bizottság javaslatot tud tenni, a parlamenti többség lehet, hogy akar valamit, a tanács, azon, tanács azonban leállítja ezt a folyamatot. Tehát nem a gazdasági lassulástól kell félnünk, hanem egy új gazdasági válságtól. A pénzügyi válság, a tíz évvel ezelőtti pénzügyi válságból az USA kilábalt. Mi még mindig arról beszélünk, hogy mi, hogy olyan pénzügyi irányítási rendszerünk van, amely egy esetleges következő válságot nem fogja tudni kezelni, mert nincsenek meg az eszközeink, a pénzügyi eszközeink a zöld megállapodás végrehajtására, mert a tanács csökkenteni akarja az erre szolgáló pénzügyi kereteket, a több éves pénzügyi költségvetési keret, tehát az EU-s költségvetés sorai között be kell ruháznunk az innovációba, az újításba. A Mavrodis úr jelentésen lehetőséget nyújt számunkra arra, hogy bele pillancsunk abba, hogy mit kell tennünk, és gondoljuk hát hogy kik azok, akik fékezik ezt a folyamatot, ez pedig a tanács. Köszönöm, Gyöngyösi Mártani a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy nagyon helyesen leírja a jelentés, az euró nem csak monetáris és gazdasági eh, eszköz, hanem politikai projekt is. De hogyha az eurót általános eh, tartalék eh, valutának szeretnénk látni, akkor a probléma gyökerét is meg kell ragadnunk, illetve azoknak a gyengeségeknek az okait, amik a jelentésben is szerepelnek. Az euró, mint valóta hosszabb, hosszú távú stabilitása azon múlik, hogy a, ge- hogy a föld, földrajzi és strukturális kül- különbségekkel, amelyek léteznek az európai tagállamok között, és amelyek többek között fizetési különbségek bemutatkoznak meg az új és a régi tagállamok között, az LKB tudja-e majd kezelni. Hatalmas szociális ö, ö, hátrányt okoznak ezek például a versenyképesség területén is, és a munkaerő Európán belüli vándorlása területén is. És ezért, elnök asszony, nem csak monetáris, hanem fiskális eszközöket is kell használni, és a kohézis politikát is fel kell itt használni, a korrupció korrupció elleni harc ugyanúgy szükséges ahhoz, hogy a tagállamok közötti fizetési szakadékot bezárjuk. Elnök, köszönöm szépen, Pietikainen asszonyé a szó. Teljes szívemből szeretnék köszönetet mondani és gratulálni az Európai Központi Banknak és új vezetésének. Úgy gondolom, hogy végre sikerült a klímaügyeket és a környezetvédelmi kockázatokat komolyan figyelembe venniük a pénzügyi stabilitáshoz egyik kockázati tényezőjeként, e, amely azonban úttal rendszer szintű kockázat is, amit e, ennek megfelelően a, kockázat, a rendszer szintű kockázatnak megfelelő figyelemmel kell kezelni. Örülök annak, hogy e, ez tükröződni is fog az önök stratégiai tekintésében, amelyet örömmel várok, érdeklődésre várok, és remélem, hogy ugyanez a gondolkodás tükröződni fog az Európai Központi Bank összes olyan piaci tevékenységben is, tevékenységében is, ahol nagyon gyakran döntenünk kell, hogy a környezetünk védelme mellett, vagy azzal szemben lépünk fel. A bizottság remélem, hogy ütemesen dolgozni fog tudni a pénzügyi fenntarthatósági csomagon, és fontos, hogy az indikátorok, a mérőrendszer és az életciklus elemzés eszköz készlete ugyanaz a módszertannal legyen alkalmazva és harmonizálva a különböző intézmények között is, hogy pontosan tudjuk, hogy mit teszünk erre nagyon. Most ez fontos lenne. Köszönöm szépen, kérem, hogy mindenki tartsa be a felszólási időt. Most a Monetáris Bizottság elnökének, Tinági asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Ez a jelentés az Európai Parlamentnek támogatásáról biztostja az, e- az EKB monetáris politikáját, és azt mondja, hogy a mandátumának megfelelő politikát folytat, és hozzájárult ahhoz, hogy a deflációtól megvédje az eurozónát, valamint hozzájárul a gazdasági fellendüléshez. Én eh, mindenkit felszólítok arra, hogy bizonyítsa be nekem, hogy egy más politikával jobb eredményeket értünk volna el. Azonban a mai kihívások jelentős része új, és ezért innovatív fellépést igényelnek például a monetáris politikában. Ön, Lagarde asszony, említette ezek közül néhányat a klímaváltozás, a digitalizáció. Én ehhez hozzátenném a gazdasági egyenlőtlenségeket egyes eh, földrajzi térségekben. Ezeknek eh, jelentős strukturális hatása van a gazdaság működésére, illetve a gazdasági változókat, a pénzügyi stabilitást és a monetáris politika hatékonyságát is befolyásolják. A az árstabilitás biztosítása során az EKB-nak jobban meg kell értenie, hogy ezek a tényezők hogyan befolyásolják a háztartások, a cégek és a pénzügyi intézmények magatartását azért, hogy az analitikai képessége az EKB-nak megfeleljen a szükségleteknek. Ebben mi minden segítséget megadunk. Köszönöm. Stefani. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr, tisztelt eh, elnök asszony, köszönöm, hogy eljött eh, ide közénk, eh, a raportőr úrnak pedig köszönöm a kiváló jelentését. Ahogy ön is mondta, szerintünk is lassuló gazdasági növekedés van, és komoly kihívások vannak. Európai polgárok képviselőjeként látjuk az aggodalmat, nevezetesen azt, hogy növekszik egyes régiókban jelentős módon a lakhatás költsége, és globálisan a kínai változások, lassulás tovább zavarhatják a gazdaságot. Ráadásul a digitális átalakulás is ehhez hozzájárulhat. Ezért mi üdvözöljük a politika felülvizsgálatát. Van tehát egy sor tennivaló, valódi előrehaladásra van szükség, például az EKB-n belül is a nők férfiak arányában a vezető helyeken, illetve oda kell figyelni a kriptopénzekre, fel kell lépni jobban a pénzmosás, illetve az illegális finanszírozás ellen, valamint hozzájárulni ahhoz, hogy tartalékpénz legyen az euró. Én örülök ennek a nyitottságnak és párbeszédkészségnek, amiről ön beszélt a parlamentben, már az első meghallgatása során is. Üdvözlöm ezt a konzultációt, amit bejelentett, és azt is, hogy a civil társadalommal is hajlandó együttműködni Köszönöm, Laport Helen asszony. Köszönöm, elnök asszony. Ön arról ismert, hogy bölcsen próbálja egyeztetni az egymással összeegyeztetetlen dolgokat. Erre szükség van az EKB-nél is. A monetáris politika a defláció és a munkanélküliség elleni harcot jelenti drági elődje nem konvencionális politikákhoz nyúlt. Ez sajnálatos módon sújtja a betéteseket, és spekulációhoz vezetett. A normalizáció ennek a politikának a gazdaságpolitikát ásná alá, hogyan kíván kilépni ebből a zsákutcából. Ön az EKB teljes függetlenségét akarja, és ehhez várja a bizottság eh, támogatását. Eh, eh, zöldebb politikát ígér, de nyilván átpolitizáltabb is lesz a, ez sértheti a tagállamoknak a szuverenitását, ami egy belső ellentmondást jelent. Ön hogyan próbálja ezt feloldani? Köszönöm szépen, Sven Gigold képviselő kapja meg a szót. Tisztelt Lagád asszony, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen eh, elnök asszony szavait. Jó, hogy itt van a körünkben. Eh, valaki már megkérte önt arra, hogy a kriptovaluta területén eh, adjanak lehetőséget arra, hogy a digitalizációt használják ki, és ezzel jobb fizetős, fizetési lehetőségeket teremtsenek. Egy központi bank pontosan az internet és a digitális valóta segítségével adhat a polgároknak hozzáférést ahhoz, hogy a digitális szolgáltatások olcsóbbá váljanak, és oda kerüljenek, ahova, ahova valók. Tehát ne a bűnözők kezébe, ne az illegális fizetési módszerek világába, hiszen hanem, hanem a, a törvénytisztelő cégek világába, és ezt akkor tudják, meg, akkor tudják megvalósítani, hogyha maga a központi bank vezeti be a digitális valutát, és az ehhez megfelelő új technológiákat is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gigold úr. Pedicsini kolléga kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, nem fogjuk megszavazni az parlamenti állásfoglalást, mert a jó szándék nem elég ahhoz, hogy felépjünk a klímaváltozás ellen, ahhoz nem elég, hogy feloldja az EKB-t az alól a teher alól, amelyet a kudarca okozott. Nem elég kereskedelmi bizonytalanságra és a Brexitre hivatkozni azért, hogy megindokoljuk a 18-19-es eh, GDP eh, problémákat. Eh, a nem konvenciális intézkedések hozzájárultak a banki intézmények finanszírozásához, azonban a családok és a vállalkozások ebből egy fillért sem láttak. Ráadásul a szegény országoktól vették el a pénzt, és odaadták a gazdag országoknak, valamint a bankoknak. Csökkent az ipari termelés egész Európában, ezért pedig felelősséget kell vállalnia az EKB-nak. Köszönöm szépen, most Stefan Berger úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Lagard asszony, örömmel látom, hogy új stílust vezet majd be az LKB-ban a politika felülvizsgálatával és az új kommunikáció, a világosabb magyarázatok eszközével. Ez nagyon fontos és szükséges is de amikor elképzelem, hogy majd a felülvizsgálat után esetleg nem működik mégse a politika, akkor fontos, hogy ezt utána meg tudják változtatni. A, az infláció 19-ben 19-ben 1,8%-os volt, és ezt ezek, és 2021-re 1,5-re szeretnék leszorítani, de hogyha ez nem sikerül, akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy esetleg másképpen kellene kijelölni a célokat, hiszen azt látjuk, hogy már egy évtized óta alacsonyak a kamatok, és ez többek közt Németországot is nagyon negatív hatásokkal sújtják. A magas betétarányok nehéz nagy problémát okoznak, tehát úgy gondolom, hogy ezt be kell vonni a felülvizsgálati témák közé. A bankújó, illetve az európai betétbiztosítási rendszer támogatása, ez tényleg fontos, rendben is van, de a betétbiztosítási rendszernek meg kell teremteni az előfeltételeit, ezért úgy gondolom, hogy inkább először az égető problémákkal kellene foglalkozni. Köszönöm szépen, Pereira asszony, úré a Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy már a parlament egyszer elismerte, a Központ Európai Bank beavatkozása a Drági úr vezetése lehet alapvetően fontosságú volt ahhoz, hogy ki tudjuk javítani azokat a korai hibákat, amelyek a válság idején fölmerültek, és amelyeket elkövettünk. Az Európai Központi Alap Központi Bank immár Lagarde asszony irányítás alatt működik, úgy a kihovások a stratégiai gondolkodás nagyon fontos, össze kell harmonizálnunk az LKB célkitűzéseit, a klíma célkitűzésekkel és a, célkitűzésekkel és a zöld megállapodással. Ez fontos, de úgy gondolom, hogy a monetáris politikára is kell figyelnünk, olyan monetáris politikára van szükség, amelyik továbbra is támogatja a gazdaságot a jelenlegi lassulással együtt, vagy azt figyelembe véve is az Európai Központi Bank által meghatározott inflációs célkitűzések szerepeit fontos. A kormányoknak, tagállami kormányoknak fontos, hogy legyen fiskális mozgástere és bővítése alapozó politikája. Köszönöm szépen. Engin Eroglónak adom meg a szót. Tisztelt elnök asszony, Lagarde asszony, tisztelt elnök úr kollégáim! A jelentésből a betétek kérdésére szeretnék most koncentrálni, és Legárd asszony is elmondta, hogy szeretné maga oldalára állítani a polgárokat. Az európai polgárok félnek a megtakarítások megszüntetésétől, és még mindig a készpénz megszüntetését nem támogatják. A kérdés a készpénz egyébként még a negatív kamatok helyzetét is véri, védi. Számomra és az európai polgárok számára is nagyon fontos, hogy a készpénzek megmaradjanak, és ezért módosítókat nyújtottam be a jelentéshez. Egy, ezzel kapcsolatban egyébként fontos, hogy a polgárok biztonságotban érezzék magukat, illetve hogy érezzék, hogy függetlenek és önálló döntéseket tudnak hozni. Elnök, köszönöm szépen, Antonia Maria Rinaldi kapja meg a szót. Köszönöm. Lagarde elnök asszony, az éves KKB jelentésből azt gondolná az ember, hogy ön a negatív eh, eh, kamatrátákat eh, a növekedés feltámasztása legjobb eszközének tartja. Nem gondolja mégis azt, hogy ezek a negatív kamatlábak kényszerítették térdre a kereskedelmi bankokat negatív hatásukkal, holott ők lennének hivatottak a KKV-k és a családok sorsának javítására, eh, csökkentve a kamatmarzsinokat eh, és csökkentve a hitelezési hajlandóságot, miközben a eh, az üzleti bankokat favorizálták, amelyek pedig spekulációból élnek. Ezen kívül a kvantitatív easing hozzájárult ahhoz, hogy a EKB-nak a mérlege 4,65 trillió milliárd euróval növekedjen, és ez deflációs nyomást eredményezett. Érdemes lenne most a helikopter pénz módszerét megfontolni, azért, hogy elő, előmozdítsuk a fogyasztást, különös tekintettel a nagyon szomorú termelési adatokra. Fitzgerald asszony a szó. Köszönöm, elnök úr. A múlt héten az Ekon szakbizottságban elhangzott, hogy több figyelmet kellene szentelni az EKB intézkedéseire, és szeretném üdvözölni ezeket. Írországban most volt választás, és az egyik legfontosabb kérdés volt a lakáskérdés. A problémákkal próbálták kezelni, de 2010 óta megduplázódott az ilyen ingatlan tulajdon a vállalkozásoknak. A lakásárak és a bér, lakbérek nagyon gyorsan emelkednek egész Európában. Szerintem többféle pénzügyi eszközre van szükség, hogy kezeljük ezt a kérdést. Nagyon fontos megjegyzést tett ön és az LKB elnöke tekintetében azt mondta, hogy az LKB-nek meg kell értenie, és meg kell magyaráznia az embereknek, nem csak a piacoknak ezeket a jelenségeket. Meg kell, hogy vissza kell, hogy szerezzük a az állampolgárok bizalmát. Nagyon fontos a tagállami konzultáció. Ez valóban egy demokráciaépítési folyamat, nagyon fontos. A lakáskérdés is központba kell, hogy legyen. Hogyha valóban az állampolgárokhoz kell, hogy szóljunk, akkor pontosan meg kell, hogy értsük, és be kell, hogy számoljunk számunkra az őket érintő fontos kérdésekről. Ezt tényleg meg kell, hogy vizsgáljuk. Ez egy sürgős, komoly szociális és gazdasági kérdés nagyon-nagyon sok tagállamban. És az LKB nak fontos a szerepe ebben a témában. Itt vezető szerepet kell, hogy játszanak, meg kell, hogy értsék, és ki kell, hogy föl kell, hogy kutassák, hogy milyen alternatív megoldások vannak. Alfred Sand kollégája szó. So my friend, Gratulálok Kostas Movides kollégának a kiváló jelentéshez. Én is egy olyan témára szeretnék koncentrálni, aminek több figyelmet kell, hogy kapjon, de más a megközelítésem. A eurozónában a kisebb és nagyobb bankok helyzete. Nem értjük meg, hogy mennyire súlyos ez a helyzet. A, muszáj megbeszélni ezt a kérdést, mert nagyon sok támadásért és nagyon sok negatív hatásért ezeket a bankokat az EKB politikája miatt a gazdasági növekedés, amíg nem indul be, akkor ilyenfajta politikára szükség lesz, ezzel egyetértek. De ez plusz kárt okoz a bankoknak. Másik fontos tényezők is hozzájárnak ehhez a túlzott szabályozás, az művelet, az ügyintézési vagy adminisztrációs költségek növekedése. Az üzleti finanszírozásban van fontos szerepe a bankoknak. A bankoknak úgy kell a szolgáltatásokat biztosítaniuk, hogy csökkenjenek a költségeik, és ezeknek ne legyen negatív szociális és gazdasági hatása. Így tudunk bank, bajnokok lenni a bankszektorban. Az zóna továbbra is vonzó kell, hogy legyen a polgárok és az üzleti vállalkozások számára. Köszönöm. Heider kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttünk lévő jelentés finoman is szólva megcsúfolása az Európai Parlamentnek. Ez a jelentés a kiszínezés kitűnő példája, illetve a eltusolás példája, és a, azt mondják, hogy a növekedési politikát a fatális alacsony kamatláb politika okozta. Nem beszélnek egy szót arról, hogy a megszólító politikát hogyan szenvedték meg az emberek, erre nagyobb kockázat is van. Az intézményes ösztönzések, mint például a nyugdíj kasszák, ezekről se szólnak semmit sem ebben a jelentésben. A pénzügyi piacok túlfűtöttsége, a laza pénzpolitika miatt egy szót se szólnak erről. Az, hogy egyre nagyobban nő a szociális különbség, erről sem beszélnek ebben a jelentésben. Ezt is a pénzpolitika okozta, és a, a pénzpolitika okozta eladósodás az e- eurozónában. Erről sem beszélnek. Ez a jelentés engem azokra a jelentésekre emlékeztet, amit a kommunista időkben írtak, mindig azt írták bele, amit a pártvezetés akart hallani, és tudjuk, hogy ez hova is vezetett. Madame Lelük. Euh, Madame Lagarde, merci d'être avec nous. Madame Lagarde, köszönöm szépen, hogy itt van velünk. Ön egy kvantitatív lazításra arányuló politikát szeretne bevezetni. És mi ezt megkönnyebbüléssel hallottuk a nemzeti egonizmusok kapcsán. Úgy érzem, hogy még mindig megfelelő költségvetésünk, ez elképesztő és ez elfogadhatatlan. Ez a helyzet okozza azt, hogy nagyon sokan támaszkodnak otra és önre, és a politikájának tökéletesnek kell lennie. Hiányzik egy olyan pont, amely a spekulációra vonatkozók. A kvantitatív lazítás politikája erre szükség volt az elmúlt években. Meg szeretném kérdezni azt, hogy az Európai Központi Bank mit szeretne tenni a spekuláció elleni küzdelem jegyében. Köszönöm. Köszönöm. Tang kolléga. Thank you, President, and welcome, Lagarde. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, Lagarde asszony.